ladies and gentlemen, uh, eight past three. Nyolc perccel múlt három óra. Kezdjük el azért a munkát most már. Nagyon fontos téma van terítéken. Az Európai Unió kutatáspolitikája. A 2020 Horizont program következő évei magyarán a kutatás jövője a témánk. Felmérjük, hogy hova jutottunk, és hogy hova kéne elérni. Ez a tanácskozás rendszeres, és mindig az egyik legkiemelkedőbb eszmecsere, amit itt folytatunk az ITRE bizottságban. Az ugyanis, hogy a kutatási politikát mennyiben sikerült megvalósítani, az innovációs politikát, a 2020-as Horizont programot. Ez már a nyolcadik kutatási keretprogram, úgy is mondhatnánk. A következő a kilencedik lesz. a 2026-ig szóló stratégia, nem tudom, hogy szabad erről még beszélni. 2020-ig senki nem lát. Minden esetre jelentést írunk. Szabadat Kábezer Ruiz asszony segítségével. javítja magát az elnök. Elnézést, balra néztem, közben ön hát itt középen ül, és a tevékenység fókuszában is ön áll. Tehát a 2020-as program értékelését és a 8. és 9. kutatási keretprogramról való kitintéssel való továbbvitelét fogjuk ma megbeszélni. Több nagyon kiváló előadónk is jelen van ma. Sokat várunk attól, hogy a kutatási közösség, az ipari közösség és a KKV közössége közeledik egymástól. Hoz. Mert ma már nem lehet külön véve kizárólag a kutatók közösségéről beszélni, hanem egyszerre kell minden érintett közösségről beszélni, hogyha kutatáspolitika a témánk. És végül is a Horizont 2020 is erről szól. A rendelkezésre álló idő nyilván nem lesz elegendő minden aspektus érdemi megtárgyalására, de reméljük, hogy azért a legfontosabb aspektusokat tudjuk érinteni. Két menetben közelítjük meg a kérdést, és ha megengedik, akkor akkor most ezennel Megkezdjük az első ülést, amelynek három bevezető előadását fogjuk meghallgatni. a meghívottaink részéről, utána vitát folytatunk, majd a második ülés rész következik ugyancsak előadásokkal és vitával. Megadom a szót Kábezon Ruiz asszonynak, hogy előadóként bevezesse a témát. És hát ön is komoly szakembernek számít. Egy ilyen jelentést megírni nem is lehetne szakmai ismeretek nélkül. Parancsoljon, asszonyom. Kérem a későbbi felszólalókat, az előadóval az együtt összesen öten lesznek, hogy összesen 12 percnél többet ne használjanak föl, mert ugye a vitára is időt kell szánnunk. Tehát előadónk fogja felvezetni a fő parlament számára fontos kérdéseket, és aztán meghallgatjuk előadóinkat, és kérdéseket, válaszokat fogunk meghallgatni. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Most valójában nem igazániból egy kis rövid bevezetés szeretnék csak elmondani, és utána a szakértőkre hallgatnék leginkább. Mint ennek is tudják, azok, akik most eljöttek erre meghallgatásra, a munkájukról fognak beszámolni, illetve az ITRE szakbizottság munkájával függ ez össze. És tulajdonképpen egyfajta a politikai orientációra lenne szó. A 32-es cikkei értelmében a célunk, ahogy már mondtam, tulajdonképpen minden tevékenységeknek ez a kerete, és szeretnénk tájékozódni valamennyi érintett részéről, és azzal szeretném kezdeni, hogy nyilván üdvözlöm a megjelenteket, és eh, a felszólók egy része itt van, eh, és tulajdonképpen közös eh, munkát jelent a néppárt részéről Bábrá Kufrika asszony együtt a ebben a szűt képviselő az Alde részéről Géring asszony, Hiszamatia, illetve Edith Maragály és Nikola Vert kollégáink járultak hozzá ez a munkához. És ahogy már mondtam, szeretnénk valamennyi érintettől tájékozódni, az ipartól, a tudományos kutatás szektorától, és hogyan látják ennek a programnak az eredményességét a 20, Horizont 2020-as program hozzáadott értékét, hatékonyságát, hatásosságát, ennek a gazdasági, társadalmi vonatkozásait, politikai vonatkozásait, eh, hogyan valósultak meg azok a célok, amelyeket kitisztünk a <clears throat> program eh, kidolgozása során. Eh, a végrehajtás nagyon fontos, és fontos megalapítanunk, hogy hol szenvedtünk kudarcot, illetve hol lehetne tökéletesíteni, javítani a munkát és nem csak a gazdasági kihatásokról van szó, amelyekről olyan sokat beszélünk. Itt az Európai Unió versenyképességének javításáról is szó van, és egyúttal fizet, figyelnünk kell a társadalmi kihatásokra és a kohéziós következményekre is. Fontos ugyan ennyire alaposan áttekinteni, hogy a versenyképesség mellett maga az európai polgár hogyan éli meg E, ennek a programnak az alapvető működését, e, mennyiben segíti a versenyképességét, a kohéziót EU-s szinten. E, és nyilván a 20-as program 2010-es elfogadás idején világosak voltak a célkitűzések, ugyanakkor a gazdasági helyzet <clears throat> világosan megváltozott és megszabja a Horizont 2020-as program előtt a valós kihívásokat. Tehát újfajta keretrendszer, politikai keretrendszerben változásokra került sor, ezeket félembe kell venni, és ezt a jövőt, a program jövőjét pontosabban nem tudjuk, hogy mi lesz a programnak az új neve majd, de ennek a keretprogramnak a, a, a akkor nyilván figyelembe kell venni a versenyképességünket, a, a kohéziót, hogy az korábbi program hogy tudta ezeket megvalósítani, megerősíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A, Köszönjük ezeket a fontos bevezető gondolatokat. Most André Martinucci-nak adok szót, aki a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetem előadója, és a hetedik kutatási keretprogram expost értékelésének egyik vezetője volt. A fenntartható fejlődés, a vállalati felelősségvállalás, a kutatás értékelés és felelős kutatás témák szakembere. aki ex ante elemzéseket is végzett, több mint 15 éve koordinál EU kutatási kerek, keretprogramhoz tartozó projekteket, és egy internetes monitoring rendszert is felállított és működtet, és szoros együttműködésben végzi tevékenységét vállalkozásokkal, és vizsgálja, hogy az európai programok hogyan hajtódnak végre az üzleti szereplők által, milyen lehetőségek lennének még ezekben. Jelenleg professzor úr a civil társadalom és innováció témát kutatja, a felelős kutatást, a KKV-k helyzetbe hozását és az európai hozzáadott értéket a kutatási területeken. Ezek valamennyiünk számára igen fontos témák, és ahogy Kabala Ruiz asszony is kifejtette, hogy mik is a mi kiindulási pontjaink. Most önt kérem, hogy fejtse ki a sajátjait. Köszönöm szépen, Buzak úr, tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és egy olyan témáról szólhatok, amelyel már évek óta foglalkozom, a Horizont 2020-as program kapcsán három kérdést tettek föl nekem. Helyes úton járunk-e, hogyan mérhetjük a kutatási program hatását, és a, mit lehetne a nemzeti programokból levonni az európai hozzáadott értékre vonatkozóan. A hetedik kutatási program expost elemzésének előadója voltam. Részt vettem a monitoring módszerek kialakításában, és több jelentést, értékelést írtunk, mi már az FP7-ről, és olyan adatokat is tudok most önökkel közölni, amelyeket még sehol nem publikáltam. Néhány hét múlva fog csak megjelenni több része a mai előadásomnak hivatalos dokumentumban. Nos, jó úton járunk-e? Szól az első kérdés. Kicsit lépjünk vissza, Nézzük meg a 2020-as Horizon program felépítését. Mindannyian tudjuk, hogy három pillére van. Ezek a kutatási kiválóság, az ipari vezetőszerep és a társadalmi kihívások. Ezek mind különböző logikát feltételeznek. Az Excellent Science pillérem belül ugye az alapkutatás, az alapkutatók, a felfedezés, az a támogatottak köre. Nem cégeket, egyetemeket, országokat támogatunk, hanem egyes kutatókat a kiválósági kritérium alapján, az ő publikációs listájuk, szakmai karrierjük alapján, és a kreativitás és a szelekció határozza meg a folyamatot. A, a legjobb elmék, legjobb ötletei közül válogathatunk, van egy értékelő bizottság és ezek kapnak támogatást első körben. Már korábban megalkottuk a kutatás területén a kiválóság alapmérőszámait, ami pedig a társadalmi hatásokat, kihívásokat illeti. Az alapkutatásnak a társadalmi eh, konkrét hatását gyakran úgy jellemzik, hogy egy kicsit felhigítják a kezdeti kiválóságot, hogy alkalmazható lehessen a gyakorlatban. De ez nem biztos, hogy így van, ezt majd meg kell vizsgálni. A második pillér az ipari vezető szerep szempont. Itt már cégek, vállalkozások eh, a célcsoport, és a versenyképesség és a profit generálási képesség, a mérőszámok, ex ante ex post elemzéseket végzünk, és esetleges negatív hatásokat is felmérjük. Új technológiáknak lehetnek negatív hatásai, munkahelyek szűnhetnek meg, de összevetjük ezeket egyéb szempontokkal, és persze a profit maximalizáció sem egy önálló szempont, csak a lehetségesek közül. A körforgásos gazdaság is szempont, a hulladék körforgása, a környezeti hatások elemzése. Ugye a hulladékot ma már nem kezelni szeretnénk, hanem elkerülni eleve. És ez gyakran ellentmond ugye a profit szerzési érdeknek. Profitot általában ugye úgy lehet elsődlegesen szerezni, hogy hulladékot termelnek, és ennek költségét nem számítják föl, de mi már úgy számolunk, hogy ennek társadalmi költségei vannak, és ezt visszavezetjük az eredeti tevékenységre. A társadalmi kihívások tekintetében pedig nagyon fontos ez a szempont is. Szükség van arra, hogy a tudományt közelebb hozzuk az emberekhez egyértelműen mert nem elég a kiválóség, kiválóság, az alkalmazás feltételeit az is meghatározza, hogy mennyire fogadják be az emberek az új technológiákat, gondolatokat. Tehát nagyon is szükség van a társadalmi tesztelésre, a társadalom mozgósítására, képzésére. Ugyanakkor megfogható megoldásokat kell felmutatni a kutatásnak, valós, megfogható eredményeket várnak az emberek tőle. Tehát a kiválóság, a profit és a felelősség, a hatás gyakorlás hármasságában mérhető igazán a siker. És persze az is ide tartozik, hogy mennyire integrált az adott kutatási tevékenység, mennyire hozható más elvekkel, területekkel összhangba. Vannak olyan kutatási területek, amelyek nagyon maguknak valók, és így a társadalom szempontjából minimum ismeretlenek, de lehet, hogy kevéssé hatásosak. A sikernek tehát sok mérőszáma van, de ez a Matrix talán már egy jó kiindulási alapot ad. milyen szerepet játszhatnak az emberek a tudomány szempontjából. Hat mérő számot vagy szempontot, indikátort alakítottunk ki. Az emberek lehetnek az információ célpontjai. A tudós valamit kitalál, megalkot, és ezt kommunikálja, és az emberek elolvassák különböző szak vagy nem szaklapokban. Ez, ez általában a Horizon 2020-ban jól működik, tehát a kutatási eredmények publikálása, ezt persze ugyancsak lehetne javítani, ösztönzőkkel megtámogatni, de ez alapvetően működik. Az emberek lehetnek az adat forrásai. Nem csak tudósok gyűjtenek adatokat, hanem hétköznapi emberek is. Ez is viszonylag jól működik, bizonyos magánszféra védelmi kérdéseket persze figyelembe kell venni, de egyre több az olyan projekt, ahol sok szemű, megfigyelő csoport szolgáltatja az adatokat. Az emberek lehetnek kutatási projektekben partnerek. Ezek együttműködők lehetnek a civil szervezetek, kutatószervezetek, vállalkozások. Az utóbbi években arra törekedtünk, hogy a civil szervezeteket jobban bevonjuk. Itt nem értünk el kifejezett sikereket. Valamennyi civil szervezetnek mintegy 6%-a vesz csak részt kutatási projektekben és ők az EU finanszírozásnak mindössze 1%-át abszorbálták, és a civil társaságok 80%-a eltűnt az FP6 és FP7 között, tehát nem vitték tovább az addig elkezdett tevékenységeket. Leginkább a kicsik kiszorultak a hálózatok szélére, és mivel nem nagyon vannak európai szinten működő civil szervezetek, és ezek működése inkább a konkrét hatásokra irányul, mint sem a kutatás támogatására, pláne az alapkutatás fázisában, meg a számukra elég ismeretlen az a fajta verseny, amit a kutatási szféra kínál. Tehát az első kettő az működött, a harmadik az nem nagyon. Az emberek lehetnek monitoringot végző watchdogok, ha úgy tetszik, és lehetnek javaslattevők, akik kutatásra tesznek javaslatot. Vannak olyan kutatási projektek, amelyek abszolút nem figyelnek a civil társadalomra, vannak, akik érzékenyek a civil társadalom igényeire. Itt lehet hatást elérni, ha más nem, akkor a felügyelő bizottságokba érdemes szívelő társaságokat bevonni, mert így jobban sajátjuknak tekintik a programokat, és lehetnek az emberek a jövő kutatási trendjeinek meghatározó is. Létrehoztunk egy Visions and Agendas nevű specifikus programot, amelyben igyekszünk minden lehetséges szereplőt bevonni. És ez mind a polgárok tudományhoz való közelhozását szolgálta. Az egész nem lineáris modell, hiszen a felfedezéstől az innovációig nagyon sok fázison kell átmennie a folyamatnak, elméleteket kell alkotni, modelleket, ezeket tesztelni kell, primérgyártás, próbagyártás, előzi meg a végső innovációt, és ez a folyamat akár 5-20 évig is eltarthat, míg valódi hatás generál az eredeti felfedezés. Tehát, ha szeretnénk tudni, hogy milyen társadalmi hatása van egy felfedezésnek, akkor ennél hamarabb nehéz eredményt várni. A 2020-as Horizon program első projektjei, első projektjeinek van jelenleg még csak vége. Most kezdődhet az export elemzés, ezért ex ante elemzésekre is szükség van. A hetedik kutatási programnak a fenntartható fejlődési célok, az ENSZ célok voltak a mérőszámai, hogy azok mennyiben szolgálják a mi kutatásaink. Több mint 200 ország fogadta el ezeket a millenniumi fejlesztési célokat, és a 2030-as fejlesztési stratégiánknak is részét képezik. Nos, ha a hetedik kutatási programot értékelni akarjuk, akkor ezeket is figyelembe kell venni. Az FP7 is foglalkozott már ezekkel a célokkal, energia, fenntartható fogyasztási projektek, és arányuk nőtt, tehát programok 60%-a milleniumi célokat szolgált, pozitív célokat. Ezeket még nem tudjuk véglegesen értékelni, de már ez az arány is viszonylag pozitív eredménynek tekinthető. A harmadik kérdés, hogy ezeket az integratív elemeket hogyan lehet a jövőben tovább vinni. A három pillér egymástól független. Ha jobban akarjuk őket integrálni, akkor azt az együttműködésben az innovációval lehet leginkább megtenni. Még jobban közelebb kell hozni egymáshoz a szereplőket, és nem projektben kell gondolkodni, hanem kutatási területekben, tájakban, lenszképekben. és akkor megbízhatóak lesznek az innovációs struktúrák. Nagyon sok nemzeti példát sorolhatnék, sok-sok órán át sorolhatnám őket, de arra a kérdésre, hogy van-e európai hozzáadott értéke a projekteknek, amelyek tipikusan európai célokat szolgálnak, vagy csak tagállamiakat szolgálnak a programok. Nos, ez attól függ, hogy milyen innovációs területről beszélünk, azok az ágazatok, amelyeket vizsgáltunk, nagyon különbözőek voltak ilyen szempontból. Sok olyan program van, ahol sok infrastruktúrális beruházásra van szükség, mások inkább horizontális jellegűek, és azok az utóbbiak mm, par excellence jobban megfelelnek az európai hozzáadott értéknek. Igen, összességében jó úton járunk, meg kell szerintem tartani a három pillér, de nem, nem szabad őket összemosni, ne, maradjanak meg, csak ezeket integrálni kell. Igen, közelebb kell hozni a tudományt a polgárokhoz, igen, a fenntarthatósági célokat meg kell őrizni, új ö, kereteket kell megfogalmazni, intervenciós eszközöket, területeket, amelyekre ki lehet terjeszteni ezt az együttműködést. Challenge. Köszönöm szépen, tehát 2020-as program, szociális társadalmi kihívások. Köszönöm szépen, tehát akkor a kérdéseket és a e, megjegyzéseket. E, hogyan mérjük a program kihatását tagállami szinten? E, mindezek a felvetések nagyon fontosak mindannyiunk számára. Köszönöm szépen, professzor úr. És most rátérnék a következő témára ami az európai újítási innovációs politika inkább, mint sem tisztán csak kutatás. És önálló egyéni kedvezményezettek összehasonlítása az együttműködő csoportokkal nagyon érdekes téma ez, és érdekes lenne bizonyos iránymutatást kapni ezért eh, eh, Vendé Szonabert asszonynak megadom a szót, aki, aki Genfben tanult európai politikát, eh, francia nyelvészetet és irodalmat és európai tanulmányokat folytatott Amsterdamban. Politikai tanácsadó volt számos intézménynél, a kutatás területén is, a Genti Egyetem képviselében, képviseletében ön egyúttal a Genti Egyetem Európai Intézményekkel kapcsolatos kutató munkáját is képviseli kapcsolattartásért felelőse, hogy ez az önéletrajzában is olvasható a stratégiai partnerekkel és egyéb EU-s hivatalokkal való kapcsolattartást tekintve. Nagyon fontos kérdés az, hogy az intézményeket hogy tudjuk egymással összekapcsolni, hogy tudjuk őket kompatibilissé tenni. ön ezen túlmenőleg pozitív értelemben felelős eh, az alapítók és rektorok eh, eh, csoportjának a működését irányítja a Flamand Egyetemközi Tanács munkatársaként is E, a szociális, pontosabban a társadalomtudományokkal és a Horizont 20 es programmal foglalkozik. E, ez mind nagyon szép, de számunkra ugye jelen pillanatban az innovációs politika érdekel belőket legjobban, és talán az Európai Innovációs Tanács kérdése, e, ugye a döntés előtt állunk, megadom a szót önnek. Köszönöm szépen a bevezetést, köszönöm a meghívást Néhány szóban egyetememről, mielőtt még eh, az IC-ről beszélnék, a Genti Egyetem a 13. Eh, helyen áll eh, a Horizont keretén belül biztosított pénzek abszorpciójában. Több munkacsoport, többek között a CISAR tagja vagyunk, és az elmúlt néhány évben a multidisziplináris kutatások egyik vezető szereplőjévé fejlődtünk. Most nézzük a programot. Amikor erre az ülésre készültünk, nem volt sok információ az IRC-ről. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez alapvetően piac alapú kutatásról szól majd, és nem lesz meglepő, hogy a Genti Egyetem elsősorban a Genti Egyetemen a fiatal hallgatók, vállalkozói tevékenysége révén kapcsolódunk ebbe be. Számunkra az a fontos, hogy egy kapcsolatot tudunk teremteni az EIC, illetve struktúrális alapok között. Ami a költségvetést illeti, Juncker úr azt mondta nekünk itt egy nagyon beszédjében, hogy a kutatási költségvetést nem fogják eltéríteni az EIC-hez. Ugyanakkor elnézést elfelejtettem a diáimat kivetíteni. Ugyanakkor a költségvetés már eh, a Horizonból eh, kiáradott az FC felé, amely elsősorban az innováció, az újításra koncentrál. Ezt tulajdonképpen úgy tekintjük, hogy a, a, a kutatás adott eh, hitelt az újítók, az innovációs közösségnek. Ez azonban problémákat okoz, és hát már most is van éppen egy problémák a horizonton belül, például a sikerarányokkal Köszönjük az Európai Parlamentetnek, hogy támogatott bennünket az éves költségvetési eh, eljárások folyamán. Kérem, hogy eh, a továbbiak is folytassák a munkákat, de ne eh, lehetőleg tartózkodják a további költségvetés csökkentéstől. Jó lenne az saját a miniszterükkel is jövenék a tagállamokban a kapcsolatot hogy esetleg a, a, a kutatást nem tudnák-e a jövőben beruházásként, befektetésként és nem költségként tekinteni. El kéne ismerni azt a tényt, hogy az egyetemnek, egyetemeknek támogatásokra kell, hogy ö, hagyatkozzanak, hiszen nem termelünk, nem adunk, nem, el nem gyártunk semmit, nincs jövedelmünk, nincs profitunk. Hogy tudnánk tehát a hiteleket visszafizetni? Eh, a Horizont programból kiemelt költségvetési tételek, amelyeket az FC-hez átirányítottak, eh, ha leegyszerűsítjük az FP6 és az FP7-es, az a kutatásról szólt, a Horizont pedig az innovációról szól. Tehát eh, talán itt az ideje, hogy egy egészségesebb egyensúlyt hozzunk létre, és reméljük, hogy ebben a par- partnerünk lesz a parlament több figyelmet kell szentelnie a kutatásnak, különösen a második és a harmadik osztop pillér keretein belül. Van egy nagyon komoly javaslatunk itt, amelyet meggyőződéssel tudunk előadni, hogy akkor könnyű is talán megvalósítani. Szükség van kutatási intézkedésekre, akciókra. Vannak ugyanis innovációs akciók, intézkedések, de nincsenek kutatási intézkedések tehát ahhoz, hogy a kutatás és a, a, az innováció között az egyensúlyt létrehozzuk, át kellene gondolni, hogy erre nem lehetne lehetőség. E, nem csak az egyensúly fontos azonban, van más oka is annak, hogy miért kellene ezt megtenni. Először is az inti- a kutatási intézkedések ebbe e, segíthetne az SSH Eh, területen is. A döntéshozók, a nem kormányzati szervek eh, munkáját segíteni, tehát támogatnánk mindenképpen a Genti Egyetem részéről a horizont multidisziplináris eh, részét, de kicsit úgy gondoljuk, hogy ez túl messzire ment, Eh, a hivatkozott jelentés ugye a networking eh, állapotáról eh, is megjegyzéseket tett, azt említve, hogy a túlságosan kiterett hálózatépítési gyakorlat az, gyakorlat, az valójában fékezheti az alkotó munkát. Mi azt szeretnénk, hogyha olyan kutatást tudnánk folytatni, amely, amely ivalodi felfedezésekre vezet. Viszont, hogy, viszont ezen a téren is azt kell mondanunk, hogy itt is a kutatási intézkedések bevezetése lehetne a megoldás. Nagyon sok vita folyik Brüsszelben arról, hogy egyéni kedvezményezettek legyenek, vagy pedig együttműködők. Úgy gondolom, az Genti Egyetemen mind a kettőre szükség van, hiszen a, a, az egyedi ö, kedvezményezettek esetében a kiválóságról van szó, ö, a közösségek esetében pedig egyáltalán is más lehetőség a támogatásra. Tehát úgy gondolom, hogy a tagállami és a regionális szintekkel szorosabb együttműködésre lenne szükség, azonban ha ez megvalósul, akkor értemszerűen figyelembe kell venni azt, hogy az egyszerűsítés kulcsfontosságú. Úgyhogy az lenne legjobb, hogyha egy egységes szabályrendszer lenne a horizonton belül, és nem teremtenénk egy eh, halom eh, párzonos programot e körül, az nem az egyes egyszerűsítés irányába vezetne. Ez nagyobb szintű integrációt teremthet Európában. A Genti Egyetemen problémákat látunk azonban. A Horizont nem egy kohéziós alap, viszont nagy szakadék van a tudományos tevékenység és az innováció között úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz kérdés ez, de az egyes tagállamoknak ki kell, végre kell hajtaniuk a saját strukturális reformjukat, ahogy, ahogy az NCP létrehozásában mi ezt Andriában végre is hajtottuk. Tehát fontos, hogy megőrizzük azt az elvet, hogy intézkedéseken keresztül működik a program. Valószínű, hogy a az SOE e, kiválósági programot e, e, tovább vigyük, ezt egyértelműen támogatjuk. Ugyanakkor érdemes lehetne a szinergiák kihasználása mondjuk a struktúrális alapok és a horizont között, viszont ebben az esetben életfontosságú, hogy az a szinergiák azok program és stratégiai szinten jöjjenek létre. Jelen pillanatban ugyanis és ezt tapasztalják kutatóink a Genti Egyetemen. Túlságosan nagy a különbség a két program szókincsek között. E, az ütemezés e, nem összeilleszthető a két program között, nem összeegyeztethető. Az elszámolási rendszerek rendkívül különbözőek, tehát egyáltalán nem egyszerű feladat a szinergiákat e, kihasználni, jól lehet, ezek megkönnyítenék a helyzetet meggyőződésünk szerint nem jó ötlet a házatépítési és az utazási költségvetést megemelni a horizonton belül. E, ezzel nem lehet a tudomány és az innováció közötti szakadékot bezárni. Nagyon sok költségvetési e, forrás áll már rendelkezésre. Inkább jobban kellene mobilizálni ezt a költségvetést arra, hogy ténylegesen a tudomány és a, az innováció közötti szakadékot próbálnak meg betömni, hiszen eh, alapkutatás vagy évvonabeli kutatást eh, eh, kell összekapcsolnunk az innovációs szektorral. A Genti Egyetem az SSH kutatásokban rendkívüli fontos helyet tölt be. Uh, most kezdődik az SSH kutatók közötti együttműködés. Arra még nem volt idő, hogy ezt valódi multidisziplináris kutatásá fejlesszük. Úgy gondoljuk, hogy a, a bizottság egy nagyon hosszú folyamat elején jár még, de ezen a területen bennünket tekintenek az élvonalbeli egyetemnek de egyetemünkön minden a minőségről szól, egyetlen egy eh, olyan gent egyetemi kutatóval sem találkoztam, aki, aki ne kutatni akarna, eh, aki nem minőségi kutatást szeretne végezni, úgyhogy a horizontnak az a dolga, hogy ezt lehetővé tegye. Gondolkozni kell Azért is, hogyha meglévő KPI-hez esetleg nem adunk-e hozzá további elemeket az kpi in kívül jó lenne, hogyha egy célzott költségvetést is bevezetnék esetleg. Ezen kívül meg lehetne nyitni egy első pilléres KKV újító, innovátor együttműködés programot itt, Eh, hiszen eh, ez a szociális innovációt is pozitívan befolyásolná. A nem kormányzati szervekkel szorosabb az együttműködés, mint a KKV-kkel. Ezzel lehetne változtatni. Az, a kutatási eh, akciók azok segíthetnének ebben. Ugyanakkor az ESR-nek a minőségét is feltétlenül javítani kellene de nyilván most nem nincs arra idő, hogy részletesen belemenjünk ebbe, de a bizottságot fel, mindenképpen fel kellene kérnünk arra, hogy gondolják át, hogy nem tudják jobban e, integrálni az SSH kezelést az értékelési folyamatban. E, tudjuk, hogy folyamatban van az a munka, hogy a programok kihatásának e, egy pontosabb e, definícióját találják meg. Aztán végül az utolsó diám. Ugye a lényeg az a az egyszerűsítés volna sok szempontból. Nagyon sok úgynevezett box belekerült a programba, és nyilván ezt támogatjuk is, azonban a kutatók számára sokszor könnyebb az, hogy az intézmény szinten eh, kitöltendő rovat, rovatokat eh, töltse ki valaki helyettük intézmény szinten. Vagy például beszélhetünk a HR Excellence eh, hibázósági címkéről. Itt együtt tudnának működni a bizottsági és az intézmény vezetők, ezzel csökkentenék a kutatók administratív terheit, ugyanúgy, mint az intézményeken belül a kutatókat a támogató intézmények, egységek terheit. A Költségvetési Főigazgatóság kiadott bizonyos irányelveket az cél alapú finanszírozás elve alapján. Ez azonban számokra probléma, ezt mi nem tehetjük meg, nem tudunk ezzel az eszközzel élni. Javaslat született egy egyszerűsített költségmodell alkalmazására, a jelenlegi ugyanis a költségek visszatérítésére alapul. Nos, nem tudjuk, hogy eh, ki találta ki ezt a megfogalmazást, az egyszerűsített költségmodell kifejezést, ez a mi egyetemünk számára lényegesen több eh, terhet teremtett, mint korábban, amit el kellett szenvednünk. Eh, a jelenlegi rendszert kellene megtartani, és azon belül egyre többet, egyre inkább alkalmazni az egyszerűsített, egyszerűsített költségmodellt, hiszen sok esetben, mint például az egység költségek, mondjuk egy klinikai vizsgálat esetében olyan tételek, amelyeket az egyszerűsített költségmodellel jobban könnyebben fel lehet dolgozni, de ez nem mindenre igaz, úgyhogy szeretném, hogyha az Európai Parlament a főgazgatóság ezen törekvésének határt szabna. Please, our rapporteur. Köszönöm szépen. Cabezon Ruiz asszony következik Köszönöm szépen mindkét felszólalást, és egy kérdést, alapvető kérdést szeretnék föltenni az első felszólalónak. Említette, hogy szükség van arra, hogy a tudomány a polgárokat tegye a középpontba, ezért én is eh, szeretném eh, úgy gondolni, hogy, eh, hogy a társadalomtudományok minden formában rendkívül fontosak. A kérdésem az az lenne, hogy hogyan tudnak bevezetni a projektek általános értékelése során a társadalmi és, a, és az egész emberiség vonatkozó előnyök szempontját. Ugyanis nem csak technikai fejlődésre, műszaki fejlődésre van szó, a tudomány, a kutatás, az innováció esetében fontos lenne az, hogy előzetes, illetve transzverzális módon hogyan tudnánk Eh, egyfajta iránymutatást adni, hogy milyen kihívások felé szeretnénk haladni, milyen irányba szeretnénk haladni, mi a főcsapás irány a kutatásnak, az újításnak. A második kérdésemet azt a Genti Egyetemről eh, érkezett eh, felszólalóhoz intézném. Ugye a az eredmény alapú finanszírozás kérdése egy nagyon fontos téma. de sok nehézséget is okozhat. Ugye a támogatások és a kölcsönök alkalmazásának bonyodalmaira lehet hivatkozni. Kérdés, hogy az egyik, hogy az egyes ágazatok hogy tudnak, milyen hatással lehetnek egymásra, hogyha a következő kutatási keretprogramban ezt máshoz fogjuk meg, és valóban is fogjuk meg, és hogyha valóban az eredmények alapján finanszírozzuk a programokat, akkor ezt hogyan mérjük? Nem tudom, hogy értették, amit mondtam. Uh, thank you very much. Will... Köszönöm szépen. Összegyűjtünk még pár kérdést, ha megengedik. Kudricka asszony, a néppárt árnyék jelentéstevője a következő. Um, bardzo, bardzo dziękuję za te wystąpienia. Um, one... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az előadásokat, rengeteget tanulhatunk belőlük. Ennek szellemében köszönöm Kábezon Ruiz asszonynak is, hogy egy rendkívül érdekes delegációs utazást tehettünk Portugáliába és Spanyolországba, ahol Portugália és Spanyolországi Tudományos Intézetek vezetőivel találkozhattunk ők is értékelték számunkra a horizont 2020 eredményeit. Először is azt a kérdést kell felvetnünk, hogy mi legyen az új keretprogram célja. Mit várunk tőle? Ha minden ha mindössze Zonenfeld asszony javaslataira összpontosítanánk, de azt mondhatnánk, hogy ezt már sokszor hallottuk, ennek előtte is. Azonban, hogyha egy új keretprogram kritériumairól szeretnénk beszélni, és azt akarjuk, hogy az Európai Parlament egy jó jelentést készítsen erről, illetve a Horizont 2020 kapcsán szerzett tapasztalatokról, akkor igenis el kell gondolkodnunk azon, hogy mi legyen az új keretprogram célja, illetve hogy a célja vajon az-e, hogy egységes játékszabályokat teremtsünk mindenki számára, és bevonjuk a civil szervezeteket is. Úgy látom, hogy a kohéziós alap pénzeit is részben felhasználhatjuk ezekre a célokra. A keretprogram révén azonban arra pontra kellene eljutnunk, hogy az Európai Unió nem csak növekszik és nő a GDP, hanem hogy Európa technológiailag és versenyképes a fejlődő országokhoz viszonyítva. Nem csak az USA az egyetlen viszonyítási pontunk, oda kell figyelni Kínára és Indiára is. Ezért mindenek előtt arra van szükség, hogy az Európai Unió versenyképességét növeljük a kutatás területén. Beszélhettünk persze a kutatások és az innováció eredményeinek gyakorlati végrehajtásáról, és hogy mennyit kellene a meglévő forrásokból a társadalomtudományokra fordítani, ezzel teljesen egyetértek, fontos kérdések ezek, de a legfőbb kérdésünk talán az, hogy hogyan tudunk eljutni oda, hogy az az európai kutatások minősége növekedjen, növekedjen a kiválóság, mint olyan Európában, és fontos az is, hogy hogyan tudjuk elérni azokat a kutatókat és tudósokat, akik eddig nem tudtak élni a támogatásokkal. Ezáltal csökkenthetnénk a regionális egyensúlytalanságokat, és egy olyan helyzet alakulhatna ki, ahol a kutatás minősége az Európai Unió egészében növekszik, és nem csak egyes részeiben, régióiban. Érdekelne, hogy önök mit gondolnak erről, hiszen a következő keretprogram egész filozófiája ezen kérdések megválaszolásától függ. Ha megnézzük az új keretprogramot, a kutatásra és innovációra vonatkozóan, ha megnézzük, hogy hogyan kezeljük a kohéziós alapokat, Tartok tőle, hogy összemossuk a kettőt, és szerintem nem ez lett volna eredetileg a cél. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nevácká asszony kap most szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Bulbácska képviselő. Annak érdekében, hogy egy új kutatási programot tudjunk kialakítani, először is meg kell néznünk azt, hogy a Horizont 2020-ban milyen problémákkal küzdködünk. Nagy érdeklődéssel hallgattam az önök előadását, de önök mindketten olyan projektekről beszéltek, amelyek a program gyakorlati végrehajtását szolgálják. Engem lényegében az a kérdés érdekel, hogy bizonyos területeken miért ilyen kevéssé sikeresek ezek a projektek. És nem tudom megválaszolni azt a kérdést sem, hogy mi okozza bizonyos tagállamokban, hogy nagyon nagy az intellektuális potenciál, ha úgy tetszik, más részről azonban a gyakorlati végrehajtásban, illetve a Horizont 2020 támogatások lehívásában nagyon rossz a teljesítményük ugyanezen tagállamoknak. Ez nem a humán erőforrásokkal függ össze, nem a humán erőforrás potenciálja okozza, illetve annak hiánya, sokkal inkább az a baj, hogy nem elég kockázatvállalók ezek az országok, nincs meg a hagyománya a tudomány és az üzleti élet közötti együttműködésnek. Bármi is legyen az akadálya a sikernek, azonosítani kell ezeket a problémákat, és meg kell oldani őket. Másrésztről értem azt is, hogy bizonyos formális akadályok ellehetetlenítik a strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák kiaknázását, de az, hogyha nincs szinergia a kettő finanszírozási forma között, lényegében azt jelenti, hogy pénzt pazarlunk, pénzt dobunk ki az ablakon. Van egy kutatóközpont, amely protonokkal foglalkozik, és ez a projekt a tudomány szempontjából is fontos, és a polgárokat is szolgálja. Az ilyen projektek esetében szerintem értelme lenne, hogy mindkét forrásformát felhasználhassák. Több ilyen projektre lenne szükség, köszönöm. Most a zöld frakció árnyék jelentéstevője következik, Maragall úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy igen, sok szenvedeit felkorbácsoló és mondhatni központi téma eh, eh, előtt állunk. Eh, számomra az a kérdés, hogy ez egy nagyon erős program lehet, E, ami az FP7-et követi és a korábbiakat, ugyanakkor amely rávilágít arra, hogy mennyire nagy a tartalmi és a politikai hiányosság is a policy értelemben. Ugye egyensúlyt keresünk, egész délután ezt hallgattuk, a utazásaink az ITRE viták keretein belül is a kompetencia, a kiválóság, a versenyképesség közötti egyensúlyt keressük. Másrészt, hogy az Európai Unió országai közötti konvergenciát tudjuk támogatni a kutatások eredménye révén, hiszen a versenyképesség segíthet azoknak az ágazatoknak, ahol adatosabb problémák vannak, viszont vannak kapacitások a kiválóságra. Úgy gondolom, hogy, hogy lehetetlen pontosan megítélni, hogy pontosan milyen rejtett kapacitások állnak még rendelkezésre. Nyilván vannak technológiai szakadékok, a Horizont 2020-as tapasztalatai alapján nyilván nagyon közvetlen módon lehetnek kezelni ezt a szakadékot. Ha megnézik az egyetemek működési nehézségeit, például az a P7-es keretén belül, Nyilván a kiválóságra és a versenyképességre kell helyezni a hangsúlyt, ez azonban másod, másodlagos következményekkel jár. E, vannak, ahol ugye nagy e, kérdéseket kell megoldani, mondjuk az egészségügy terén, ahol szükség van a kutatásra, az alapkutatásra, olyan célokkal, amelyek, e, amelyek, nem, amelyek a társadalmi célok, Vannak olyan projektek, amelyek ebből a szempontból kiemelkedően fontosak, mert mondjuk az időskori szenília, vagy a cukorbetegség, vagy meghatározott más szegénységi betegségek ellen küzdenek, de ezek a programok adott esetben viszonylag veszteseinek tekinthetők annak, ahogy súlyozzuk, hogy mi mennyire fontos. Sokan azt látjuk, hogy eh, ahelyett, hogy eh, a programokat, tagállami programokat kiegészítenénk, ehhez képest helyettesítjük a tagállami programokat. Eh, nagyon sok országban a nemzeti programokat lecsökkentik, mert most majd az európai program meg fogja oldani a problémák jelentős részét. Úgy gondolom, hogy a a tekintettel kockáztatnunk kell, hogy határozott társadalmi prioritásokat kövessünk, eh, és az elnök félbeszakítja a felszólalót. Ön nagyon érdekes dolgokat mondta, tartsuk be az időkereteket. Vérnyik asszony, az ALDE frakció árnyék jelentéstevője következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először szeretném megköszönni a két előadónknak ezt a két remek előadást. Az ALDE frakció abból indul ki, hogy a Horizont 2020 esetében mindenek előtt a kiválóságra kellene összpontosítanunk. Ez döntő jelentőségű Európa szempontjából. Versenyképesnek kell maradnunk, a nagy ipari hatalmakhoz képest, intellektuálisan is versenyképesnek kell lennünk, ez a célja a Horizont 2020-nak. Az előttem szólók elmondták már, hogy egy egész sor tagállam a kutatási projekteket a Horizont 2020 irányába tolja el. A tényleges kérdés az, hogy hogyan lehet a tagállamokat rábírni arra, hogy különböző forrásokkal támogassák a kutatásokat, de ne csak a Horizont 2020 révén, hanem a saját költségvetésükből is szálljanak pénzt erre. Tekintettel a kutatás fontosságára, Szerintem ez elengedhetetlen. És lenne még egy kérdésem, Mártin Ucci úrhoz intézném a kérdésemet. Ön beszélt a finanszírozásról, projektek finanszírozása helyett nagyobb, szélesebb kezdeményezések finanszírozásáról beszélt. Ez mit is jelentene pontosan? Mit ért Landscapes alatt a Landscapes fogalom pontosan mit takar az ön előadásában. Köszönjük! A harmadik témánk a szinergiák és a nemzeti kapacitások képítéséről szól majd, a negyedik pedig azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan tudjuk az új kihívá, kutatási kihívásokat azonosítani a 9. keretprogram kidolgozása számára. Itt a felszólalók listájának végéhez is érkeztünk egyébként, úgyhogy most kérjük szépen a válaszokat, ugyanabban a sorrendben haladhatunk, mint előtte. Köszönöm. Először is általában véve. A program vajon foglalkozik-e azokkal a témákkal, amelyek fontosak az emberek számára? Vajon az emberek számára csak a versenyképesség fontos, vagy a szakpolitikai kérdésekkel is foglalkoznak? És a Horizont 2020 és a keretprogram milyen politikai kérdésekkel foglalkozik, és hogyha megnézzük a társadalmi kihívások pillérét, akkor vajon a megfelelő témákkal foglalkozik-e a Horizont 2020? Kérdés, hogy a Horizont 2020 esetében és a hetedik keretprogram esetében mely témák kapták a legnagyobb támogatást? Éghajlatváltozás, mobilitás, egészségügy? Az európaiak vajon a mobilitást tartják a legfőbb témának, az európai politikusoknak vajon a mobilitás jelenti a legfőbb problémát? Amikor hazautaznak, akkor vajon azt mondják az emberek, hogy hát a legnagyobb probléma számunkra, hétköznapi emberek számára a közlekedési dugók problémája. A második kérdés, a civil társadalom jól integrált-e a Horizont 2020-ba, illetve a keretprogramba? Itt nem a civil társadalom finanszírozásáról szól a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan integrálódtak célcsoportokként, vagy pedig döntéshozókként. Jelen pillanatban döntéshozóként nem tudnak fellépni, ez a válasz. Úgyhogy ha azt akarjuk, hogy közelebb kerülhessenek az emberekhez, konkrét szerepet kell hozzájuk rendelni. Nyitottságra van szükség, nyíltságra, meg kell nyitni az egészet az emberek, a polgárok számára, és amikor a finanszírozási rendszerekről van szó, a Horizont 2020 társadalmi kihívásokkal foglalkozó része egy közbeszerzési infrastruktúra projektként működik. Hogyha például Bécs és Prága között képítünk egy autópályát, akkor mit tudunk? Tudjuk hogy a célpontot és a kiindulási pontot, ismerjük a topográfiát, és összekötjük a két pontot. Ilyen logika mentén működnek a társadalmi kihívások is, de kérdés, hogy a társadalom is egy stabil topográfiával rendelkezik, vagy pedig állandóan mozgó pontokat kell egymással összekapcsolni. A célok állandóan változnak, jóval dani- ez az egész, mint gondolnánk. Ezek a nagy kérdések, a kisebb kérdések, mi a logika, csak eredményekre figyelünk oda, vajon ez a keretprogram célja, hogy csak célokat érjünk el, ha, mert ha ez a cél, akkor nem kell odafigyelni az emberekre. Növekedés, munkahelyteremtés, új technológiák, rákkutatás, ebben nem kell integrálni az embereket nyilván. De előfordulhat, hogy a végén elérjük a célokat, de az embereket ez már nem érdekli. Tehát a folyamat is fontos, nem pedig nem csak a célok elérése. Folyamatokról van szó, itt beszéltem, itt használtam az angol landscapes kifejezést, technológiai, technológiai kontextusra gondoltam itt. Aztán többek kérdeztek a teljesítménnyel kapcsolatosan, mint tényező. Szerintem nagyon fontos a különböző javaslatok esetében hogy ne egy konkrét számszerű célkitűzést fogalmazzunk meg, hogy kicsit rugalmasabban kezeljük azt, hogy mit tekintünk sikernek, akkor azt láthatjuk, hogy a Horizont 2020 projektek közül sok nagyon is sikeres. Volt egy kérdés, amely a 13-akra vonatkozott, hogy azok miért nem kapnak több pénzt. Többen is azt mondták, hogy a nemzeti innovációs rendszerek nem elég fejlettek az adott tagállamban, éppen ezért nem tudnak megfelelő javaslatokat előterjeszteni, de az is lehet, hogy vannak olyan projekt, illetve olyan tagállamok, ahol már olyan fejlettek az innovációs rendszerek, hogy nincs is szükség EU-s támogatásra. Van ugyan agyelszívás, de ez főként a mediterrán országokra jellemző. Lényegében egy délről észak felé irányuló folyamatról van szó, és nem fordítva sokan a déli országokból észak felé tartanak, Franciaország, Németország, Ausztria csak tranzitországok, Sokan az Egyesült Királyságba igyekeztek, a Brexit után nyilván ez változni fog. Vajon ez brain drain, vagy brain rotation, tehát agyelszívásról van szó, vagy pedig arról, hogy külföldre mennek a kutatók, majd hazatérnek. Nyilván ez utóbbi lenne a kívánatos, ehhez megfelelő ösztönzőkre van szükség. Beszéltünk a koncentrációról, a strukturális alapokról. Igen, valóban sokszor az embernek az lehet a benyomása, hogy két szakpolitikai terület, a strukturális alapok és a kiválóságra vonatkozó programok egymás ellenében hatnak, de nyilván nem lehet célunk az, hogy a keretprogramból egy strukturális alap legyen. Fontos, hogy azért némi némileg külön válasszuk a kettőt, és ez így is maradjon. És szeretném elmondani, hogy nem a különböző országok közötti különbségekről van itt szó, hanem lényegében arról, hogy a koncentráció szintje csökkenteni kell. Nem annyira arról van itt szó, hogy mely országnak jut több támogatás, hanem arról, hogy megfelelő nemzeti innovációs rendszerek működjenek a különböző tagállamokban. Köszönjük szépen, professzor úr. Köszönöm a kérdéseket. Hogyan motiváljuk a tagállamokat, hangzott el a kérdés. A megoldás az lehet, hogy a tagállamokat meghívjuk a Horizont 2020-as programon belül, egy költségvetési és a szabályokról szóló tájékoztatásra, Szerintem ezzel érdemes foglalkozni. Ez talán motiválja őket, a saját projektjeiket is kívülről és jobban látják majd. Hogy egyes országok miért sikeresebbek, mint mások, az egyetemi felmérések alapján létrehoztunk egy kiválósági projektet a bevált gyakorlatokról. Önök is támogatták ezt, és amikor az egyetemeken arról beszélünk, hogy hogyan kéne átrendezni a struktúrákat, hogy rugalmasabbak legyenek, erre nyitottak az egyetemek, és az innovációs szakadék bezárásában is érdekeltek vagyunk. A nemzeti finanszírozó vagy kifizető ügynökségekkel, ügynökségekkel közösen Gentben és máshol befogadunk ösztöndíjasokat, és bemutatjuk nekik a gyakorlatban, hogy hogyan választható ki a legjobb projektek. A Horizont program megválasz, megváltoztatása ügyében a szakemberek azt mondják, hogy a hetedik keretprogram kiválóan működött, minek megváltoztatni csak azért. Sok munkahelyet teremtett, sokan részt vettek benne, a GDP megfogható részét eh, generálta több országban. Mindent lehet persze javítani, de szerintem beváltak a hetedik keretprogram struktúrái. Ami a hiteleket illeti, a Genti Egyetem csak a saját diákjainak illetve az áthelyezett hallgatóknak tud ösztöndíjat adni. Mi nem ellenezzük a hiteleket, de szerintünk kutatási pénzeket nem szabad hitelként kiadni. Ez két különböző kategória de támogatjuk a bizottság ilyen irányú javaslatait, mert Stay, uh, at the core of the, of... van uh, itt egy szakadék, amit át kéne hidalni. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. És valamennyi szakértőnknek is. Remarks and answers. Minden tanácsadónak, képviselőnek, az elmondottakat. Áttérünk a harmadik témánkra. Szinergiák, kohézió, kétsebességes Európa. Ezek közé inkább vagy szócskát kéne illeszteni, mint és szócskát. Sistov Kriszkevics szólítom, aki a Varsói Egyetemnek a szakértője, az innovációs eredmények alkalmazása, gyakorlati átültetésének szakértője. Lengyelországon kívül Finnországban, Egyesült Királyságban is működik. Sőt, az ENSZ végrehajtó bizottságának is tanácsadója. és a Kutatási és Innovációs Megfigyelő Központ egyik vezető szakembere, a kiválósági kritériumok szakértője, az Európai Bizottság tanácsadója. Számos peer review szerzője, például a Magyar Kutatás és Innovációs Rendszer vizsgálatakor működött ilyen minőségben, és ideiglenesen megbízott vezetője az a Fuji kutatási és innovációs központnak és az élelmiszeripari kutatások vezető szakértője, illetve az innovációs közösségek élelmiszeripari alkalmazása, bevetése témának is szakembere, 2016 óta. Öni a szó, professzor úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Két szenárióról szeretnék beszélni. Mennyire koherens és szinergiákon alapuló az európai kutatás, és mennyire csúszik szét kétsebességes Európára a kutatási közösség. Elnök úr említette, hogy két héttel ezelőtt nagy sikert ünnepeltünk. Ez a szinergiák sikere volt, az Európai Kutatási Térség létrejötte volt. Nem tudom, hogy ez a jövő kezdete, vagy a múlt vége. Minden esetre az alszakról az olvasható le, hogy több ország szakemberei örömmel nyugtázzák, hogy létrejött egy új kutatási közösség, akik együtt akarnak működni, és európai szinergiákat akarnak létrehozni. Ugyanakkor azok az adatok, amelyek alapján beszélek, egy kicsit kevésbé pozitív képet vázolnak föl. Ha a statisztikákat nézzük, és a finanszírozási struktúrákat, összegeket összevetjük egymással a 2020-as programon belül, akkor attól tartok, hogy az a hipotézis, hogy két sebességessé vált Európa, azt hiszem sajnos megállja a helyét. Az első 100-110 projektjelentkezést elemeztük az Euró, a Horizont 2020 programban, és egyértelmű, hogy az EU13-ak kevesebb pénzt kaptak, mint a többiek. Egyes országoknak nagyon fejlett kutatási infrastruktúrája van, másoknak kevésbé, és az EU13-ak nem szenvednek attól, hogy ne lennének infrastruktúráik, de az utóbbi tíz év során, 2006 és 2015 között az EU13-ak tám a kutatási fejlesztési kiadásai jelentősen nőttek, és az kutatási költségeik és kutatási kiadványi költségeik is jelentősen nőttek, míg az EU 15-öknél ez a fejlődés csak nagyon ö, szerény volt. Ha normalizáljuk az adatokat, összevethetővé tesszük őket, és az innovációt megpróbáljuk mérni a H2020-as programon belül, ha igaz az a hipotézis, hogy a kutatási kiválóság azonos definíció alapján működik, akkor az EU 15-öknek és a 13-aknak hasonló eredményeket kéne mutatniuk. De azt látjuk a különböző adatsorokból, hogy nagy különbség van a két országcsoport között. A kutatási kiadványok 1000 eurónkénti száma az EU13-ak sokkal jobban produkálnak, mint az EU15-ök, ami az idézettséget illeti, normalizálás után, ugyanezt látjuk, hogy a legtöbb pénzt kapó országok a legkevésbé hatékonyak. Ugyanez érvényes a egyelül Németország mutat kiválóságot, és felel meg nagyjából az eu 13 nak teljesítményének, és ugyanez érvényes a high-tech termékek exportjára is. Ezek ugye relatív adatok, normalizáltuk őket a finanszírozási támogatás és vásárlóerő szempontjából, de ha egyenlően osztanánk szét a kiválósági pénzeket, akkor nem lenne, nem lennének ekkora különbségek. Lengyelként be tudom mutatni azt is, hogy Lengyelország hogyan teljesített. Több mint megkétszerezte Lengyelország az utóbbi évtizedben a kutatási kiadásait, ugyanebben az időszakban, meg, noha megfeleltünk az Európai Bizottsági feltételeknek a Horizont 2020 szempontjából, és elértük a, az 1%-os GDP arányos kiadási szintet, közben a lengyel támogatottaknak kiosztott pénzek a 6-os, 7-es kutatási programon belül arányaikban csökkentek. Tehát nőtt a nemzeti kiadás a fejlesztésre és csökkent az európai. Háromféleképpen lehet megmagyarázni ezt a jelenséget. Az első szerintem egy erős érv. Gansveldi and Mackey orvosi kutatásából származik a kijelentés. Ahogy a Horizont 2020-as foglalkozik a bérek, a kutatók béreinek kérdésével, az egy botrány. Az EU 13-akat ösztönzik, nyomják, hogy ö, teljesítmény arányos fizetéseket adjanak a kutatóknak, de maga a Horizont 2020 inkább bünteti, ha ezt teszi egy ország, mint sem támogatná. Tehát az amúgy is alacsony fizetéseket a Horizont 2020 nem ösztönzi arra, arra hogy a kifizetők emeljék őket. Tehát itt egy diszkrepancia van. Egy másik magyarázata a bérezési problémának egy konkrét lengyel példa kapcsán mutatható be, ami nemrég történt. A Nemzeti Kutatási Központ az RC ösztöndíjakat, vagy pénzeket. National funding, not ERC grants, because uh, the salaries that... Sokkal meghaladóbb összegekben tudja finanszírozni. Tehát valami itt nem jó a Horizont 2020 működésében, szabályaiban. Nem halljuk a kérdést. Mikrofon nélküli kérdés hangzik el éppen. A válasz a következő. Majd lesz kérdések, válaszok helye, mondja az elnök, várjon egy kicsit. Nos, a kutatók bérezésének kérdése nem új keletű probléma régóta levélváltásban vagyunk a felelősökkel, és, de ez nem csak Magyarország problémája, hanem az EU13-aké általában, és a bizottság erre sajnos nem adott eddig érdemi választ. Miután sok közel, közép-kelet-európai kutatóval, vezetővel beszéltem, sokan egyenesen azt mondják, hogy velük senki sem törődik, az ő problémájuk senkit nem érdekel, és valami nyugati motivációt, érdekeltséget sejtenek az egész finanszírozási rendszer mögött. Nagyon konkrétan ez kicsúcsosodott Kolozsvárot, a Bolyai Egyetemen. Egy parlamenti képviselő vetette fel a problémát, az ottani kutatók úgy döntöttek, hogy nem írják alá a Horizont 2020-as finanszírozási programot, mert úgy látták, hogy annak a költségvetése kifejezetten kutató ellenes, illetve nem fogja fedezni azokat a minimál személyi költségeket sem, amelyekre szükség lenne a kutatás elvégzéséhez. Tehát a kutatók bérezése az egyik legnagyobb súlyosabb probléma, de emellett van más probléma is. Képzeljünk el egy osztályt, 15 fős osztályt, akik már régóta együtt fociznak. És ebben most 13 új gyereket fölvesznek, és megpróbáljuk az eredeti 15-öt ösztönözni arra, hogy játszanak együtt az új gyerekekkel és a többségüket ez egyáltalán nem is érdekli, és a kutató szervezetek, intézetek Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában nem kapnak meghívást számos működő programban, nem ajánlják őket konzorcium tagjainak. Nagyon sok ilyen konkrét esetet sorolhatnánk, és állítólag ugye nem kell külön költségvetésre a hálózatépítéshez a Horizont 2020-on belül, de ezzel egyet értenék, hogy ne legyen az utazásra külön pénz, mert akkor tényleg turizmust fejlesztünk inkább, de azért azért azt jó lenne látni, hogy nyugat elismeri, hogy azért kelet-európában is van valamilyen kutatási kiválóság ha elemezzük a kutatási konzorciumok hálózatát, akkor azt látjuk, hogy a kékek, a nyugati korábban is együttműködők iszonyúan sűrű hálót alkotnak, ezek az EU 15 és ennél sokkal lazább szövésű a kelet-európai hálózatok hálózata, és ha ezt országokra lebontjuk, akkor is ezt látjuk, hogy mondjuk Spanyolország vagy Görögország eh, nagyon sok konzorciumba kap meghívást, a vonalak vastagsága az ismétlődő kapcsolatokat mutatja a 2020 programban, míg Bulgária, Ciprus, Csekköztársaság, Észtország vagy Horvátország szinte egyáltalán nem kap meghívásokat ezekből a konzorciumokba. Az európai technológiai platformokat, ha vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 36 ilyen platformból csak 9-nek van tagsága az EU13-akból. Ez 6%-ának felel meg az irányító tanácsoknak. És ha ezt a pénzügyi eszközökre kivetítjük, akkor az európai bizottság ugyan azt mondja, hogy a részvételt, a Kelet-Európa részvételét növelni kell, hangsúlyozni kell, de azért továbbra is az EU-15-ök arányában és összegében is több pénzt kapnak, mint az EU-13-ak ilyesmire. És végül pedig, hogy hogyan lehetne ezeket a különbségeket felszámolni, úgy gondolom, hogy három nyílt dolgot kell megfogalmazni, vagy nyíltan kell őket megfogalmaznunk. Igenis, be kell vezetni a teljesítmény alapú bérezést, és összehasonlíthatóvá kell tenni a különböző országokban fizetett kutatói béreket egymással. Második ajánlásunk, hogy az EU13-ak közül a kiválóakat duplán ösztönözni kell, mármint a nyugatiakat, hogy meghívják őket a hálózataikba, konzorciumaikba, és ne legyen nemnek alapján történő diszkrimináció. Az EU13-ak nőkutatóit kutatóit például kimutathatóan kevésbé hívják meg nyugatra, mint a férfi kutatókat, és igenis strukturális alapokból meg kell támogatni az ilyen részvételeket. Köszönöm, most pedig szeretném megkérni Inyáki San Sebastian urat, aki a Technológia Kutatási Fejlesztési Innovációs Szervezet 2016-ban fél éve kinevezett vezérigazgatója, korábban azonban e, ipari mérnök volt a Navarra Egyetemen, mesterfokozatot szerzett a üzletvezetésből, egyéb főiskolákon szerzett okleveleket, a Flatnerodiknál dolgozott 2008-2010 között két évig technológiai és piaci területen több vezető beosztást szervezetében és nyolc technológiai központ létrehozásában vett részt, számos spin-off vállalat alapításában vett részt, és számos üzleti egyesület, illetve társulás részvevője. Az az érdekes számunkra, hogy hogy lehet új eszközöket találni, az új kívások, migráció, európai védelem kérdésében. Az európai innovációs eszköz nyilván meg, eszköz lehet, hogy látja a 9-es keretprogram lehetőségeit tenni a szó. Eh, eh, buenas tardes. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekünk. <clears throat> Nem csak a Technália nevében beszélek, hanem a 350 olyan központ nevében is, amelyek az Európai Technológiai Központok Szövetségét képviselik. Tehát az ő nevükben is beszélek. Két szóban a technáliáról. Ez egy olyan szervezet, amely alkalmazott tudományjal foglalkozik, és igyekszik a technológiát eh, gyakorlati alkalmazásra eh, felhasználni. Eh, számos tagunk van, 23 országból 150 ezer kutató eh, eh, vesz részt a munkánkban, akik minden nap az erőfeszítéseiket arra szánják, hogy az európai ipar versenyképesebb legyen. Ezzel tulajdonképpen eh, szeretnék csatlakozni néhány kérdéshez, amelyeket felvetettek, hogy mi legyen tulajdonképpen a keretprogram végső célja, és úgy gondolom, hogy ezt a missziót a versenyképesség javításában kell látnunk az európai ipar tekintetében. Nagyon nehéz leválasztani a versenyképességet az életminőség fogalmáról, a fejlett e, szociálpolitikák e, fogalmáról, e, arról, hogy jobban tudjunk élni a világban. A keretprogram ebből a szempontból a sarokköve az európai indépítkezés folyamatának meggyőződésünk még egyszer, hogy ez a keretprogram az Európai Uniós építkezés, Európa felépítésének a sarokköve, alapköve. Ezért teljes mértékben meggyőződésünk, hogy javítani kell a programot, hiszen ha nézzük az adatokat, Európa nem újít. Vagy legalábbis nem újít annyit, mint mások és meggyőződésünk, hogy ez egy nagy kihívás, amelyen régióként szembe kell néznünk. Ezt nem is én mondom, hanem a maga biztos fogalmazta meg, e, mi szerint nagy erőfeszítésekre van szükség a tudományos e, szférában, szektorban, a Horizont 2020-ra e, való tekintetre is, hogy nagyobb költségvetés fordítási összeget fordítottunk ugye a kiválósági, kiválósági e, program e, e, támogatására. Úgy gondolom, hogy nyilván ez nem feltétlenül vont el forrásokat más programoktól, de mindenképpen felmerülhetnek az egyensúly kérdések. És ugye tudjuk, hogy, hogy a munkahelyteremtést, a gazdagságot, a, a, gazdasági fejlődést <clears throat> meghatározó feltétek között bizony ott van a kutatásfejlesztés is. Én, én személyesen ugye Spanyolországból érkeztem, és ismerjük azt a szenvedést, amelyet a munkanélküliség jelent, az ilyen nagyfokú, nagyarányú munkanélküliség jelentéte sem számára. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, hogy mi legyen a missziója, a küldetése az innovációnak, és úgy gondolom, hogy az innovációnak hozzá kell járulnia a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, és segítenie kell azoknak a társadalmi kihívásoknak a megoldásában is, amelyekkel szembenézünk. Ez teszi Európát a világ legjobb társadalmává. Szeretnék beszélni röviden egy kulcsfontosságú kérdésről, és ezt most el is kell magyaráznom, az én RTO-kat képviselem. Ezek olyan uh, közösségek, emberek, akik úgy gondolják, hogy kulcsfontosságú szerepet e, játszanak az értékteremtési láncban. E, összekapcsolódunk az egyetemekkel, az alapkutatókkal, e, és a vállalkozói világgal, az iparral, a cégekkel, és persze a politikai, politika világával is. Lényegében három feladatunk van és kívül aktívak is vagyunk is a kutatásfejlesztési politikák tekintetében. Igyekszünk megoldásokat javasolni a szociális kihívásokra, és támogatjuk az ipart, hogy minél versenyképesebb legyenek. És tulajdonképpen egyfajta közö, ezen tevékenységek közötti központi területen mozgunk annak érdekében, hogy közösen együtt képesek legyünk a kutatási eredményeket közelebb hozni a piachoz. Ugye, ahogy említettem, kapcsolódunk ezer szállal a gazdálkodás világához, a cégekhez, vállalkozásokhoz, ipari szervezetekhez, és a vállalkozói szektornak a részvételi arányjelentés mértékben nőtt is. Úgyhogy tulajdonképpen van egyfajta húzó erőnk, hogy így fogalmazzak, amely, amely annak köszönhető, hogy a központjaink jó működnek. Fontos, hogy ezek, eh, ezekben a központokban nagyon is aktívak legyünk eh, abban, hogy hogyan határozzuk meg a kutatásfejlesztési eh, célokat, irányokat. Folyamatosan részt veszünk különböző munkálatokban, mind a tudatéka, mind a helyi gondolkodás szintjén, mind a tagállami, akár az európai szinteken is minden olyan ter- szférában, ahol a kutatásfejlesztés fölmerül egyáltalán. Hiszen ismerik a kihívásokat, ismerik a problémákat, ismerjük mindazoknak a szervezeteknek problémáit, amelyekkel kapcsolatban vagyunk, ismerjük a kompetitivitás, tehát versenyképességi problémákat az, az európai vállalatok életében úgy gondolom, hogy emiatt egy eh, különös, különleges szerepű eh, szervezet vagyunk, amely több irányba tudja egyszerre a kutatásfejlesztés eh, tevékenységét támogatni. Az utolsó néhány percemben néhány ajánlást szeretnék megfogalmazni a keretprogrammal kapcsolatban. Fontos, hogy a korábbi sok éves tapasztalat ne veszen kárba, Elnézést. És fontos, hogy gondolom, hogy az FP9 a 9-es program esetében fontos, hogy ennek valóban legyen hatása. Ehhez összpontosítani kell egyértelmű társadalmi hatásokat, pozitív hatásokat kell megfogalmazni a kutatók, kutatók közösségének eh, egyfajta szerződést kell kötni a társadalomnak, és el kell köteleznie magát amellett, hogy a társadalmat eh, szolgálja. A gazdasági növekedésen keresztül, a munkahelyteremtésen keresztül, a problémák megoldásán keresztül. És hát itt ugye társadalom problémáiról beszélünk. A második legfontosabb ügy az az, hogy fontos, hogy az együttműködés működjék, meg kell ezt erősíteni. Ez egy újabb olyan elem, amely a különböző keretprogramok tapasztalai alapján ténylegesen nagyon fontos. És végül az is meggyőződésünk, hogy biztosítanunk kell, hogy egyfajta egyensúlyt keletkezzék a három finanszírozási pillér között. E, tulajdonképpen ezzel még nem értem a végére, bár azt mondtam, hogy végül, e, de mindenféleképpen e, erősítenünk Európa innovációs kapacitását. Különböző eszközeink vannak erre. E, nagy kapacitások vannak azonban még kihasználatlanul. E, tulajdonképpen az európai e, innováció programjait e, agglutinálni kellene, hogy ezt a szót használjam, össze kellene őket fogni az ipar részvételével. És hát természetesen maradnak még dilemmák. Ezekről sokan beszéltek, ugye ösztöndíjrendszer, tehát vissza nem támogatások, vagy pedig hitelek a kutatás világának. Nos, Spanyolországban már van több évtizedes tapasztalatunk, ugye demokratikus átmenet korszakától kezdve, és nagyon sok kudászot is láttunk, hiszen Ugye tudjuk azt, hogy a kölcsönként adott pénz nem kellőképpen ösztönzi e, a teljesítményre a kutatóközpontokat, alkotóműhelyeket. Fontos ezen kívül a kis és középvállalkozók támogatása, megsegítése is ebben a folyamatban, hiszen ők is nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnak e, e, ehhez a folyamathoz de életfontosságú a rendszer egyszerűsítése is a Horizont 2020 programon keretein belül. És végül egy utolsó gondolat, hiszen már elég hosszan beszéltem, az ugye a sikerességi eredményekkel kapcsolatos kérdés. Ez a szint, hogy 25 ezer olyan javaslat született, amelyek nem kaptak finanszírozást. 23 e, millió e, főmunkaidős e, szakembernek, kutatónak rengeteg munkaórája van ezekben a meg nem valósult programokban, és hát nem szabad megfelejteni, elfeledkezni arról sem, hogy, hogy milyen költsége van annak, hogyha egy jó gondolat nem valósul meg az elmaradt haszon formájában. Ezért úgy gondolom, hogy át kell gondolnunk, hogy mit teszünk, hogy egyszerűsítjük a programot, hogy lehet a különböző lépéseket lecsökkenteni, leegyszerűsíteni. Hiszen rengeteg munkát elvégeztek, rengeteg javaslat született, amelyeket nem dobhatunk ki az ablakon. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Kabaszon Ruiz asszonynak adom meg jelentős tervünknek a szót. Köszönöm szépen! Röviden fogok beszélni, gondolom, mert mindenki szeretne megszólalni. Először is köszönöm szépen a Varsói Egyetem képviseletjének felszólalását. Nagyon értelmesen fogalmazta meg számomra a felvetéseit. Úgy gondolom, hogy fölmerült egyes Spanyolország Portugália helyzete is. Eh, és a kétsebességű Európa problémaköre is. Úgy gondolom, hogy eh, ez az, amire az első felszállásomban én is eh, utaltam. Ebből a szempontból is ellenérezni kell az erőfeszítéseink eredményeit versenyképességi szempontból, de ugyanígy a kohézió szempontjából is. Valóban a részvételi arány javult valamilyen mértékben, kismértékben, de az a fejlődés nem elég, de legalábbis uh, uh, hangsúlyoznunk kell, hogy eh, az eddigi erőfeszítések ilyen szempontból nem elegendőek. Fontos, hogy az kiválóságra koncentráljunk, de a kérdésem az az, hogy valóban a különböző kutatási struktúrák közötti eltérésekből származnak-e ezek a különbségek, vagy pedig a, Horizon 2020-as program működésének hibáiból. Ezt, ezt világosan kellene látnunk. A másik eléggé érzékeny kérdés az az agyelszívás. Általában ilyenkor Eh, az Európai Unión kívülre, eh, kívülről megvalósuló agyaszívásra gondolunk, azonban eh, létezik agyaszívás az Európai Unión belül is, hiszen a kutat, Európai Uniós kutatóknak is szabadság van áll az EU-n belüli munkavállalás bárhol. <clears throat> Vannak olyan országok, amelyek szeretnének a Horizont 2020-as programban részt venni, ugyanakkor a legjobb kutatóik más országokba települnek, át, hogy ott végezik a munkájukat. Úgy gondolom, hogy ennek a kérdéskörnek a felvetése is fontos. Ami a technáliát illeti, nagyon sok témára kitért az előadó. Meggyőződésem, hogy lehet, hogy félreértettem a dolgot, de egy úgy tűnik, mintha az egyes pillér alá tartozó alapkutatási tevékenységeket kell kapcsolatban nem... Hát nem tudom, én azt mondanám leginkább, hogy személy szerint, és a saját miatt fogadom meg, hogy mindenképpen meg kell tartani a kettes és a hármas pillért is, ez legitim és fontos, ugyanakkor nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy az egyes pillér eh, elszegényedjen emiatt, tehát annak is kellő támogatást kell biztosítani. Úgy gondolom, hogy az alapkutatás eh, eh, kulcsfontosságú ahhoz, hogy az újítás megvalósulhasson, az innováció működhessék. Ebből az általános szempontból ugye kevés kétség fér hozzá ehm, az, amit éppen elmondtam, ugyanakkor a tudományos gondolkodás szempontjából e, ezt a felfogást erősíteni kell. A probléma ugyanis az, hogy e, nincs három e, pillér között megfelelő hangsúly, de leginkább még, az, még inkább az a probléma, hogy kiváló alapkutatások folynak, azonban az ipar nem képes, vagy nincs kész, nem áll készen arra, hogy ezeket a kutatási eredményeket felhasználja, ezt a tudományos tudást felhasználja, és ezzel foglalkoztatást, munkahelyeket teremtsen és versenyképességet javítsa. Két kérdés lenne elég konkrétan. Amikor a technológiai központ hatásáról beszélünk, az hogy tudja az ipari innovációt javítani. Másrészt a regionális közelség nek mi lehet a szerepe. Tehát és végül ön említette, hogy mennyire fontos a kiválósági címke, és hogy milyen sok munka belemelt a különböző javaslatokba, e, ezeket nyilván elemezni kell, ugyanakkor Úgy gondolom, hogy fontos lehet, hogy a projektnek egy olyan alaposabb kidolgozása is megtörténjen, amely lehetővé teszi a projektek következő körben való értékelését és támogatását. Köszönjük szépen! Néhány évvel ezelőtt a Horizont 2020 jelentéstevője volt, most a szó parancsoljon. Általában nem szoktam szót kérni, mondja Éler képviselő, de amit a varsói professzor mondott, visszautal arra a vitára, amit öt vagy akár tíz évvel ezelőtt folytattunk. A gond az, hogy nincs konzisztencia. Lengyelországtól eltérően szinte senki sem tett eleget az Európai Unió közös 3%-os célkitűzésének, és a legtöbb tagállama tulajdonképpen a kutatás fejlesztési tevékenység visszaszorult. Romániában, Bulgáriában 1%-os volt az eredmény, és 0,66-0,76 százalék közül körül stabilizálódott ez az érték. Ezt is figyelembe kell venni, hogyha a Horizont 2020-ról és a tagállami kontextusról beszélünk. A parlament eredetileg javaslatot tett az új tagállamoknak, és most szerintem nem kell visszatérni erre a vitára újra, de mégis el kell mondani, hogy statisztikailag a bővülés a régi tagállamokban tapasztalható, mert a régi tagállamok intézményei kezdtek tevékenykedni az új tagállamokban, így nyilvánvaló, hogy a pénz statisztikailag a régi tagállamokba folyik, ez a különböző programok jellegéből adódott. Lengyelországgal tárgyaltunk, és a PISZ párt maga állt ellen itt a parlamentben a Stairway to Excellence programnak, mert Lengyelország mindent a strukturális alapok segítségével akart végrehajtani és a strukturális alapokhoz való hozzáférésért is nagyon keményen harcolt a 13 tagállam, mert úgy gondolták, hogy az EU-s programok EU-s programok, a strukturális alapok viszont olyan források, amelyeket tagállami szinten lehet allokálni, így gondolták ők. Láttam a számokat, úgyhogy ha már különbséget akarunk tenni, akkor különbséget kell tenni az ipar és a kutató, kutatás között, hiszen lehet, hogy a kevésbé iparosodott országokban a Horizont 2020-ból nehéz lehet pénzeket lehívni. Azt akarom mindezzel mondani, hogy bár az önök által szolgáltatott számadatokat megnézzük, odafigyelünk rájuk, önök elmondják, hogy aránytalanság van, igen, de hát javaslatot várunk. 10-15 éve várjuk, hogy struktúrális párbeszéd keretében valamilyen javaslat érkezzen arra vonatkozóan, hogy mi a teendő. Jó lenne, hogyha felhagynánk ezekkel a hazugságokkal, mert ezek nem segítenek a jövőbeni problémák megoldásában. Sok tagállamban még mindig egyfajta sztálinista egyetemi rendszer működik, és sok pénzt fordítanak arra, hogy a béreket emeljék, ahelyett, hogy a kutatásokba folyna a pénz. Még mindig rengeteg a nyitott kérdés a strukturális alapok felhasználását illetően, hogyan tudnánk a régi egyetemi rendszer átalakítását elérni, ahelyett, hogy a pénzt ennek a konzerválására fordítanák. Lengyelországban is rengeteg helyen voltak sikerek, ott, ahol sikerült a régi egyetemi rendszert egy kicsit fellazítani. Ott, ahol a régi rendszertől megszabadultak, ott sikereket könyvelhettek el, ahol ezt nem sikerült végrehajtani, ott nem voltak sikerek. Úgyhogy beszélni kell a tagállami realitásokról. Az EU 13-ban nagyon is hasonlatos a helyzet. A balti államokban például van egy nemzeti program a networkingre vonatkozóan, a hálózatépítésre vonatkozóan, pontosan azért, hogy a Horizont 2020 segítségét figy- ö, igénybe vehessék, és ez sikeres lehessen. Látni kell, hogy a, az említett 13 tagállam nagyon különböző is bizonyos tekintetben mert lehet, hogy a 13-ak között vannak olyanok, akik inkább a 15-ökhöz hasonlatosan működnek, és fordítva. De egy dolgot világossá kell tenni, mindig nagyon-nagyon nagy ellenállásba ütköztünk akkor, amikor a strukturális alapok ról volt szó. Engem személyesen is megtámadtak itt a kollégák, amikor azt mondtam, hogy azt akarjuk, hogy a struktúrás alapokból egy, harmadot a kutatásfejlesztésre fordítsunk és a kutatási programokra. A parlament rengeteg javaslatot készített a vezetésről, a menedzsmentről, programot készítettünk erről is. Mi történt a tanácsban az EU13 mak voltak azok, akik azt mondták, hogy a bérekkel akarnak foglalkozni, ezekkel a programokkal nem. Korvin úrtól annak idején új javaslatokat kértünk, semmilyen új javaslattal nem álltak elő. Nagyra értékeljük az önök munkáját, mindenképpen figyelembe akarjuk venni az önök meglátásait. Nagyon fontos ez a 9-es keretprogram szempontjából, de ha csak vádaskodnak, akkor ne, ezzel nem, nem jutunk előbbre, mert ezeket a vádakat már 15 éve hallgatjuk. Köszönöm szépen, Kudricka asszony, a néppárt árnyék jelentéstevője következik. Köszönöm szépen! Van igazság abban, hogy a 13-ak a 13 említett eu tagállamban nem jutunk előbbre, hogyha csak vádaskodunk, hogy ott miért nem kutatnak eleget. hiszen az új tagállamok kutatói é a feladat, nekik kell aktívabbá válniuk és proaktívabbá, amikor partnereket keresnek a projektekhez. A bővülő részvétel a Horizont 2020 erre irányuló programja nem volt maradéktalanul sikeres, Gondoljunk a meglévő projektekre, teaming, twinning, science for excellence. Érdemes lenne talán megreformálni ezt a területet, vagy kiegészíteni oly módon, hogy a 13 új tagállam kutatói számára hozzáférést megkönnyítsük. Számomra a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fiatal kutatók nem csak a 13 új tagállamból, hanem az általunk meglátogatott portugáliai és spanyolországi kutatók és valószínűleg különböző támogatásokat kapnak, a projektmenedzsment, a projektkezelés, projektek értékelése, olyasmi, amivel behatóban kellene foglalkozunk. Egy további fontos tényező az, hogy sokszor ha egy kutatónak támogatást adunk, akkor ennek dominó hatása van. Ugyanazt a szemét finanszírozzák hirtelen mások is. Egy továbbgyűrűző hatása van ennek az utód projektek finanszírozását illetően. Szerintem erre oda kellene figyelnünk, jobban oda kell figyelni a fiatal kutatókra, hiszen ők jelentik a jövőt, attól függetlenül, hogy mely tagállamban tevékenykednek. És még egy utolsó dolog, és itt visszautalnék, visszautalnék az előttem szólóhoz, az előttem szólóra. Nem egyszerű párhuzamot vonni, és nem egyszerű megmondani, hogy mi az oka annak, hogy a 13 új tagállamban ilyen alacsony a teljesítmény. El kell gondolkodnunk valamiféle új megoldáson, új megoldásokat kell teremteni. Talán érdemes lenne olyan kritériumokat meghatározni, amelyekkel a tudósokat a kohéziós alapból finanszírozott kutatóintézetekbe lehetne csalogatni, és akkor talán megoldódhatna lassan a probléma, de még mindig rengeteg a munkánk, ez biztos. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most az árnyék előadó következik. Köszönöm, elnök úr. a 15-ök és a 13-ak közötti különbség szerintem túlzott hangsúlyt kapott, de ez biztos, hogy rámutat azokra a bonyolult összefüggésekre, amelyekkel szembe kell néznünk. saját hazáinkban is sok baj van, a kiegyensúlyozottsággal. A 2020-as program a nagy kutatási programokat, centrumokat preferálja, a közös programokat, és ezért aztán bizonyos földrajzi pritásokat is érvényesít. Spanyolországban a kutatási költségvetést 30%-kal meghúzták de a 2020-as programban Spanyolország még így is fontos szerepet játszott, játszik. És ez alapvetően meg is felel a horizont céljainak, amit Spanyolország belőle megvalósít, de a kis projektek, az alapkutatási projektek forrás hiányjal küzdenek, és nem érvényesül az, hogy a Horizont 2020-asnak kiegészítő finanszírozása funkciója tulajdonképpen ennek eh, transzverzálisnak kell lennie, horizontálisnak, és mind a két eh, pillér át kell itatnia, úgymond. Eh, és ennek teljesen világosan meg kell valósulnia. Nos, legyen világos, hogy az Egyesült Államok esetében itt ezt már alkalmazzák, ott van innováció, van fókusz, van hangsúly, van megvalósítás. Európában más a helyzet. Itt a, nincs akkor, akkor szabad tér, mint az Egyesült Államokban. De hogyha mondjuk Spanyolországról beszélünk, a Horizont 2020-as sikerének része az többek között, hogy mondjuk Franciaországban ott is a problémák ellenére vannak olyan nagy központok, amelyek úgy döntenek, hogy nem versenyeznek, nem vesznek részt a programban, vagy sokkal kevésbé, mint amennyire a felkészítések alapján részt vehetnének. Ez is tulajdonképpen torzítja az értékelést. És végül az a kérdés, hogy eh, hiteleket, vagy pedig visszatéríthető támogatásokat adjunk. Én azt mondanám, hogy legyenek visszatérítendő támogatások, ugyanakkor szigorú elszámoltatással, eh, számonkéréssel, eh, hogy a tervezett programok megvalósulnak-e és sikeresek-e. Ennek köszönöm szépen, Gyerning asszony árnyékjelentéstevőként kapja meg a szót. Ik heb, dank u voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Lenne egy kérdésem. Klincsevics úrhoz. Azt mondja, hogy a hálózatépítésre talán külön pénz kellene. Ugyanakkor van, aki azt mondja, hogy nincs több pénzre szükség. Egy biztos, hogy az EU 15-ök finanszírozása és a 13 között nagy különbség van. Most a többi felszólalónak adok szót, Nibler asszonynak. Köszönöm, elnök úr! a kölaganó kérdésével egyetértek. Érdekelnének javaslatok, hogy hogyan lehet ezt a bér problémát megoldani, nem egyszerűen béremeléssel feltétlenül, hanem más módszerekkel. És van -e esetleg pozitív tapasztalat, jó példa a 13, 13 körében, mi az, ami működött az EU13-aknál. A mai meghallgatásból nekem az jött le, hogy az EU15-ek kapnak mindent, az EU13-ak semmit. Biztos, hogy így van ez? Nekem a saját tapasztalatom nem feltétlenül ez. Kérem, hogy néhány pozitív példát is mutasson be. Mi az, ami jól működött, működik, és milyen hatásokat, pozitív hatásokat generált az EU13-nál a program. Nika úr. Köszönöm, elnök úr. Mm. A francia csatornán lengyel jön. Nem tudunk így tolmácsolni. Most már talán alakul a dolog. 2014-ben Bukarestben ö, sikeres program valósult meg. Pe care numai un laser cu asemenea putere poate să realizeze. Și atunci întrebarea mea este... És Kelet-Európa, és ezen belül a román kutatók is érintettek, de mondom, más kelet-európai kutatók is, csak a románoktól tudjuk, hogy egy eh, keleti kutató három órát dolgozik azért, amiért egy németországi egy órát. És a berlini taxisok eh, ügyéből levezetett paradigma itt is teljesen érvényesül ugyanis a keleti taxis annyiért volt kénytelen dolgozni Berlinben, mint az ugyanabban a városban dolgozó helyi taxis. Ha azt akarják, hogy sikeres projektek eh, működjenek, akkor ezt a fajta különbséget, és különösen a kutatók körében egyébként nincsen olyan minőségi különbség, ami ezt indokolná, akkor akkor már csak az emberi méltóság miatt is ezt ki kell küszöbölni, ezt a fajta hatalmas bérkülönbséget. A történelem sem indokolhat mindent, mert a román kutatók már nagyon régóta részt vesznek európai kutatásokban, és gyakorlatilag ki vannak zsákmányolva, pedig európai célokért dolgoznak, csak olcsón. Tehát és számos találmányjal járultak hozzá az európai fejlődéshez. És bérük nem, hogy elmarad, hanem egyre jobban elmarad a nyugati kutatókétól, és ez elfogadhatatlan akkor, hogyha azt mondjuk, hogy Európában mindenkinek egyenlő esélyeket akarunk adni. Várom önöktől a bölcsességet, hogy mit lehetne tenni, esetleg az irányelvet módosítani. Jöjjön el a bizottság, el is jött egyébként már Bukarestbe, látta a helyzetet, és azóta sem történt semmi, pedig maguk is meglepődtek, hogy mennyire nagyok a különbségek. A bizots, biztos, aki ellátogatott hozzánk, azt mondta, hogy majd lép az ügyben, ennek nem látjuk nyomát. Kohlicek. Děkuji. Köszönöm, és most Kohlicek úr következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha körülnéznénk Európában, és nem csak Németországra koncentrálna kollégám, mert hogyha Eller úr eh, valóban kérdéseket tenne fel, és eredményeket követelne, majd megnézni, hogy hol van a nemzetközi cégek központja és az alkalmazott kutatás hol folyik, akkor nem lepődne meg, és sokkal jobb képet alkotna magának a valóságról. A projektek sikerességi arányát nehéz értékelni. Emlékszem, hogy eh, én létrehoztam egy eh, nagyon kifinomult eh, üveggyártó projektet. Műszakra nagyon érdekes volt, de pénzügyileg, pénzügyileg megfizethetetlen volt, pontosabban finanszírozhatatlan volt, nem volt életképes, úgyhogy ez a mi zsebünkből ment. De ha mondjuk Csehországot összehasonlítom Németországgal, az új tagállamokban a fizetések csak 70%-át érik el a e, régi tagállamokban uralkodó fizetéseknek. E, érdemes először megismerni valóságot, és utána felháborodni. Hogyha a transnacionális cégekről, a nemzetközi cégekről beszélünk, akkor ö, e, tudnunk kell, hogy ezek hol ö, vannak bejegyezve, hol ö, vannak székhelyük. Én üveggyáros vagyok, foglalkozom üveggyártással, és tudom, hogy eh, Belgium, az Egyesült Államok eh, folytatja a, a, az üvegipari kutatásokat, de a mi országunk nyer, profitál ebből eh, részben Németország is, Szlovákia, Lengyelország is. Még egyszer üveggyártásról beszélek csak, tudom, hogy más lehet a helyzet más ágazatokban. A különböző országok közötti egyensúly tekintve, ha megnézzük Olaszországot, ők az alkalmazott kutatást északon valósítják meg, és alkalmazott kutatások gyakorlatilag délen egyáltalán nem észlelhetőek. És még egy megjegyzés, egy kolléga egy sikeres projektről számolt be, ugye Csehország az ultrakönnyű repülőgépek gyártásában nagy hatalom. És említhetek egy olyan sikeres eh, eh, projektet, az az eh, elektromos repülő gép, amely, amely világszinten egyedülálló. És még egy a legmagasabb foglalkoztatási arány Németországban van az üveggyártásban, ez 50 ezer, ez követi 25 ezer dolgozó Csehországban. Na de hát hol folytatják az alkalmazott kutatást? A válasz Németországban. És gyakorlatilag nincs alkalmazott kutatás a cseh köztársaságban az üveggyártás terén. Ugyanakkor nagyon sok munkás van, aki a cseh üveggyártásban dolgozik. Ez az óriási különbség a régi és az új tagállamok között. Ez az a különbség, amelyet szeretnénk megszüntetni. Ezen kívül szeretnék megszüntetni azt a fizetési szakadékot is, amely e, a régi tagállamok között van. A cseh e, kormány e, tett intézkedéseket a cseh szakemberek, szakértők fizetésének a javítására mégis külföldre dolgoznak, ha tudnak. Köszönöm szépen. Okay, uh, it's a list of speakers. And a felszólalók listájának végéhez érkeztünk, köszönjük szépen. Szeretném megkérni az Európai Bizottság képviselőjét, Enzo Tomedini, hogy messze a meglátásait. Kevés már az időnk, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Soledad Cabezon Ruiz jelentéstevőnek, köszönöm a parlamenti képviselőknek a mai vitát, köszönöm az elemzéseket, köszönöm az előadóknak ezt a rengeteg remek felvetést és ötletet. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, rengeteg fogalmat, ötletet vetettek fel, rengeteg számot hallhatunk. Talán a számokról el kell még beszélgetnünk, de bilaterálisan talán jobb lenne, mert akkor meg tudjuk érteni, hogy honnan származnak az adatok. Nagyon fontos, hogy ezek megalapozott adatok legyenek. Az elhangzottak egyébként egybevágnak azzal, amit a bizottság is mond. Mi először értékelést készítünk, és csak utána teszünk javaslatokat. Azért tekintünk a múltba, hogy fel, fel tudjunk készülni a jövőbe, jövőre. Ez gyakorlatilag az a gyakorlat, amit ez a ház is követ. Ön is tudja, elnök úr, hogy jelenleg zajlik a félidei felülvizsgálat, és azt is tudja, hogy ennek része a nyitott vagy nyilvános konzultációs szakasz is. Van der Flies kollégámmal konzultáltam az imént, aki azt mondja, hogy közel 2000-en válaszoltak már a konzultáció során. Ez a, az adat nagyon fontos, Hát azt mutatja, hogy mennyire sikerült mobilizálni a kutatói közösségeket. Ön is tudja, elnök úr, hogy a félidei felülvizsgálat gyakorlata részét képezi azt, hogy egy szakértői panel megvizsgálja az értékelés eredményeit. A parlamenti képviselők és az előadók is hangsúlyozták, hogy a kutatásfejlesztés nem önmagáért való célkitűzés, hanem egyfajta eszköz a szakpolitikai célok eléréséhez. Zárásképpen, elnök úr, szeretném azt elmondani, hogy nagyra értékelem ezt a gyakorlatot. Az itt elhangzottakat mind-mind feljegyezzük, továbbítjuk. Nagyra értékelők az elő, értékeljük az előadók által szolgáltatott adatokat, és úgy látjuk, hogy egy nagyon átfogó eszmecsere zajlott itt, és zajlik, ami azt tükrözi, hogy egy nagyon összetett rendszerről van szó. Rendszer szintű megközelítésre van szükség, meg kell néznünk, hogy mi akadályozza a sikert, és meg kell néznünk, hogy a kutatási és innovációs program milyen hatásokkal, eredményekkel jár. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak. Néhány megjegyzés hangzott el Éler úr irányába személyesen, hogyha szeretne erre reagálni, akkor erre van lehetőség, de kérem fogalmazom röviden, mert nincs sok időnk. It's important that we don't get it wrong. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy itt ne legyen félreértés. A kollégák irányába nézek. A lengyel kollégákkal részt vehettem a Horizont 2020 javaslat előtti meghallgatásokon. Mi írtuk a javaslatot Jézsi Buzekkal együtt, az egyik program szövegét, de nagyon aggaszt, amikor azt látom, hogy a Widening programból fele az új tagállamokba megy. Az új tagállamok döntenek arról, hogy valamilyen projektet végre akarnak hajtani, és aztán az EU-15-ök azok, akik Lengyelországban vagy a 13-ak valamelyikében képítik a szükséges intézményi infrastruktúrát. A programok logikája ezt diktálja, és így fordulhat elő az, hogy valaki más egy intézményt hoz létre egy másik országban. Így teljesen logikus módon a 15-ökhöz kerül a pénz fele, mert a 13-ak által teaming és training programok keretében eldöntött ha szükséges struktúrákat ők építik meg. Azt mondani, hogy a widening programon belül is a 15-ökbe megy el a pénz. Most lehet, hogy statisztikailag ez így van, de a Gyakorlatban ez azért nem ilyen egyértelmű, mert a logikája dolognak az, hogy az ember azért fizet, hogy felépüljön valami egy új tagállamban. Szerintem ez az egyik legokosabb programunk. A néppár szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy a widening programon dolgozzunk tovább. Én akár még meg is dupláznám a költségvetését ennek a programnak, mert szerintem a teaming és twinning révén változik a struktúra az új tagállamokban új tudományos struktúra alakul ki, és ezzel megszabadulunk a régi akadémiai rendszertől. Ne értsenek félre, egyszerűen csak azt mondom, hogy ismerjük a számokat, de szerintem nem ilyen drámai a helyzet. Lehet, hogy 5% helyett 3,9%-os adatokról beszélünk, csökkenést látunk. Ez sajnálatos, de az elemzésünk során meg kell fontolnunk azt, hogy mit kívánunk tenni a jövőben, hogyan akarjuk ezt megoldani, és ha őszinték vagyunk, azért látni kell, hogy a 13 új tagállam is nagyon ellenkezett. Lengyelországot talán kivételként kezelhetjük, de sokan ellenálltak annak, hogy többet ruházzanak be a kutatás fejlesztésbe. Sokan csak a strukturális alapokra akarnak támaszkodni, és ez a szakbizottság úgy döntött, hogy a strukturális alapok forrásainak egyharmadát kutatásfejlesztésre akarjuk elkülöníteni. Ha megnézzük a szavazólistát itt és a tanácsban is, akkor láthatjuk, hogy a 15-ök azok, és a legutóbbi lengyel kormány igennel szavazott, az összes többi, a 13-akból a megmaradó 12 pedig ellene szavazott. Ezt a helyzetet kell szem előtt tartani, És hogyha három célt akarunk megfogalmazni 9-es keretprogramra vonatkozólag, akkor az egyiknek annak kell lennie, hogy legyen szélesebb körű a részvétel. De ha csak vádaskodunk, akkor ez nem visz bennünket előbbre. Eddig a 13-ak a tanácsban csak a bérekkel foglalkoztak, semmi mással nem voltak hajlandók foglalkozni, úgyhogy a bérekről megállapodhatunk, de ez nem fog segíteni a helyzeten. Szerintem inkább közösen kellene megoldást keresnünk, ahelyett, hogy vádaskodjunk, hibáztassuk egymást, és aztán változatlan marad a helyzet végeredményben. Köszönjük szépen, most várjuk a válaszokat, professzor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rengeteg kérdés hangzott el, és lehet, hogy nem tudok mindegyikre válaszolni. De néhány megjegyzésre mindenképpen reagálnom kell. Nagyon hálás vagyok a jelentéstevő asszonynak azért, hogy hangsúlyozta, mennyire fontos a részvétel. A keretprogramok nem csak a kiválóságról szólnak, hanem arról is, hogy biztosítsuk, hogy a kontinensünk különböző területein meglévő kiválósági központokat azonosíthassuk, és az embereket ösztönözzük arra, hogy részt vegyenek. A különböző kutatók és szervezetek számára biztosítani kell a részvételi lehetőséget, és ezzel az egyenlőség, egyenlőtlenség kérdését is kezelni tudjuk. Ami a földrajzi kérdést illeti, rengeteg a csipke rózsika, ha úgy tetszik, a különböző EU-s tagállamokban. Ha csak a statisztikákat nézzük, a Horizont 2020 kapcsán, akkor nem igazán akarja az ember elhinni, hogy a 13-akban is vannak ilyen rejtett, rendkívül értékes, szunnyadó kutatóintézmények. Egyelőre ez a helyzet. Csipke Rózsika álmot alusznak, és nincs a herceg, aki megmentse őket. Ez a helyzet földrajzilag. Éler úr megemlítette, hogy a parlamenti képviselők konkrét javaslatokat várnak. Úgyhogy kérem nézze meg az előadásom utolsó szlájdját. Itt három módját vázoltam fel annak, hogy hogyan lehetne a kihívásokat kezelni. De számomra egyébként kicsit nehéz megérteni az eszmecsere logikáját, mert egyrészt azt hallom, hogy a parlament javaslatokat vár, de amikor megfogalmazzuk a javaslatokat, akkor viszont az a válasz, hogy hát folyamatosan ugyanezeket az érveket hallják tőlünk, és ugyan és folyamatosan ugyanarról szól a vita már öt éve. Az én problémám a következő. Az adatok szerint a Horizont 2020 struktúrájának kialakításában hibákat követtek el, nem vették figyelembe azt, hogy bizonyos országok részvételét növelni kell. de a jelenlegi rendszerben, a jelenlegi keretben nincs lehetőség erre, sőt, egyre csak romlik a helyzet. Minden egyes újabb kérással és minden egy, egyes statisztikai vizsgálattal azt látjuk, hogy a 13 említett tagállam részvétele csak csökken, a helyet, hogy növekedne. Ezeket az adatokat kell alapul venni, amikor megoldásokat keresünk. Meg kell vitatni bizonyos ötleteket, elgondolásokat. Nem elég azt mondani, hogy Öt évvel ezelőtt ugyanerről gondolkodtunk, ugyanerről beszéltünk, most nem kellene visszatérni ehhez a vitához. Szerintem fontos, hogy mindenki alaposan szemügyre vegye az adatokat, és fontolja meg mindenki, hogy talán érdemes lenne a jelenlegi programot átalakítani. Talán a jövőbeni 9-es keretprogram miatt is fontos lenne, hogy tovább lépjünk az elemzésben. Kudricka árnyék jelentéstevő asszony megemlítette, a kiválóság terjesztését és a részvétel bővítését irányzó célzó csomag nagyon nagy kihívásokkal szembesül. Ezzel egyetértek, hiszen egyrészt igaz az, hogy ha teaming és twinning gyakorlatot nézzük, akkor két különböző tagállamból származó partnerekről van szó, de a Spreading and Widening Excellence csomag szerintem nem lenne a megfelelő megoldás. Ezzel nem feltétlenül biztosítható, hogy a 13-ak kiváló kutatóintézete is részt vegyenek a programban. Ez egy olyan eszköz, amely viszonylag kis számú kutatóintézetet céloz meg. Mindeközben a költségvetés 52%-a, tehát több mint a fele a 15-ökbe folyik, ez is egyfajta problémát jelez. A közbevetés sajnos mikrofon nélkül hangzik el, a tolmácsok nem hallják, és nem is tudják tolmácsolni. Köszönjük szépen! Tehát a teaming és twinning programnak a logikája az, hogy egy, azért fizetünk, hogy egy intézményt egy másik országban építsenek meg, vagy hozzanak létre. Ez nem azt mutatja, hogy a wideningből származó források a 15-ökbe menne, menne el, hanem azt mutatja, hogy a 13-akban épülnek meg, jönnek létre ezek a létesítmények. A teaming azt jelenti, hogy valakinek rendelkezésére bocsátunk bizonyos forrásokat, és majd ő dönti el, hogy hol, épi, hol hozza létre a vonatkozó intézmény. Talán erről majd máskor vitázzunk, hogy az elnök, mert ehhez több idő kellene. Marga, Merga árnyék említette, hogy egyes országcsoportokon belül, a 15-ökön belül is vannak egyenlőtlenségek az országok és régiók között, és egyes régiók tendenciózusan kimaradnak bizonyos konzorciumokból. Ezzel is foglalkozni kéne bizonyára. Vérnyik asszony fenntartásai vannak a 2020-as program hálózatépítési költségvetése tekintetében. Nem akarom újra kifejteni, amit már elmondtam. Én azt mondtam, hogy hálózatokat kell teremteni, de nem feltétlenül extra finanszírozással. Nem minden a pénz miatt jön létre. Tehát konferenciákra sem azért járunk, mert ezt valaki támogatja. Ugyanakkor, hogyha valakit rendszerszerűen nem hívnak meg konzorciumokba, ennek olyan egyszerű oka is lehet, hogy a már bevált kapcsolatokat keresik, és egyszer nem is gondolnak más partnerekre, anélkül, hogy aktívan ki akarnának rekeszteni bárkit is. és Nibler asszony, aki ugye már nincs itt, kérdésére, hogy vannak-e pozitív példáink is az EU13-ak vonatkozásában. Persze, a Varsói Egyetem az egyik legnagyobb kedvezményezetje a Horizont programnak, de ezzel együtt is le kell, hogy szögezzem, hogy súlyos, illetve nagyon komoly innovációink leginkább nemzeti pénzekből jöttnek létre, és a hetedik kutatási program és eh, horizont finanszírozásokból sokkal kevesebb innováció jött létre. Talán ez, ezt az is magyarázza, hogy, hogy a, a lengyelországi pénzekhez egyszerűen könnyebb a hozzáférés. Professzor úr, nagyon fontos figyelembe venni, azt is gondolom, hogy a tagállamokban legalább 90 százalék százalékos ezeknek a kutatási pénzeknek az arány. Ebből a, a hetedik kutatási program is csak 10 százalékot fedett le, a 90 százalék nemzeti forrásokból jön valamennyi tagállamban. Tehát általában az európai pénzek egy tizedét, ha kiteszik a kutatási költségvetésnek. San Sebastian kolléga? Engem nem sok kérdéssel céloztak meg, a vita egy kicsit más témákra irányult, az EU 13-15-ök közötti különbségre. Ez az egész emlékeztet engem a 30 évvel ezelőtti helyzetre, amikor Spanyolország még csak elkezdett az EU 5-ök programjaiban részt venni és igenis, mi is úgy éreztük, hogy ki vagyunk hagyva, de küzdöttünk, és megvalósítottuk az előre ugrást, meg kellett tanulni a proaktív, nyomulós hozzáállást, hogy releváns szereplővé váljunk mi is ezekben a programokban. Talán ezt a folyamatot a mi tapasztalataink tükrében is fel lehet gyorsítani. De persze nincsenek kész receptjeink. Emlékszem egy, egy konkrét pillanatra, amikor megtörtént az áttörés, és attól kezdve nagyon sok sikeres kutatási projektben voltunk benne. Szerintem egyes szavaimat félreérthették, amit az alapkutatásról mondtam. Nyilván az alapkutatás alapvető fontosságú. Az innováció gerince. Egy szóval nem akartam volna az alapkutatást lebecsülni. Én csak azt mondtam, hogy jó egyensúlyt kell kialakítani a három pillér között. és az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a piacosítás legalább egyformán fontos, és az is, hogy észrevegyük, hogy hol törik meg az íve ezeknek a projekteknek. Tehát csak azt akartam mondani, hogy az egész képet kell látni. Ami a hatásokat illeti, eh, eh, areas of influence and also the work a különböző ipari ágazatokban működő NGO-k eh, perspektívája különböző, regionális, nemzeti, szűkebb, tágabb perspektívák léteznek, de a hatás szempontjából egyértelműen fontos, hogy azokban a régiókban, ahol működnek, kiegyensúlyozott legyen az ökoszisztéma menedzsment, és és aktívan építsék a koherenciát. Nem elég jó egyetemekkel rendelkezni, ez még nem megoldás a régió felemelkedésére. Az sem elég, ha van tőke, de nincs elég tudás, hanem mondom, kiegyensúlyozottan kell mind a három pillért fejleszteni, ökoszisztéma szerűen kell őket felfogni. és az értékelési rendszert is igen, meg lehet változtatni. Egy régió azonban nem vállalhat föl mindent, minden javaslatot nem lehet regionális szinten megvalósítani. A két lépcsős értékelés mindenképpen megőrzendő módszer, és Köszönjük szépen, nagyszerű vita volt. Minden részvevőnek, eh, elemzőnek, eh, felszólalónak, nagyon ö, intenzív javaslatokat kaptunk. Ö, voltak, akiknek konkrétan javaslat listáik voltak az FP9-hez, és köszönet a Európai Parlamenti képviselőtársaimnak is. Nagyon érdekes meghallgatás volt. Ez nagyon fontos témában. Ö, mert valóban felelősséget érezünk azért, hogy az F9, FP9-es keretterv ne csak ö, a Horizont 2020-as program félidős felvizsgálása legyen. A vitánk, pontosabban az itt ülésünk utolsó része következik, majd legközelebb január 12-én találkozunk 9 órakor. Három és fél órás ülésünk lesz. A legutolsó ülés a az európai parlamenti eh, mandátumok első felének vége előtt. Eh, hihetetlen, milyen gyorsan elment. Eh, ez nekem ennyihez szóval frusztráló. De úgy gondolom, hogy ez nagyszerű hír mindannyiójuk számára, hogy jön a karácsony és jön a boldog új év, és egy karácsonyi italra is sor kerül majd tehát köszönöm szépen mindenkinek még egyszer eh, január 12 és előtte valamikor karácsonyi